ez a szöveg is. Kedden a 74-es cikknek megfelelően az eljárási szabályzat értelmében a tanács elnökével együtt öt jogalkotási szöveget fogok aláírni, amelyeket a rendes jogalkotási folyamat során elfogadtunk. Ezeknek a szövege is megtalálható.